bejelentem, hogy hét állásfogási indítvány született, kerül benyújtásra, a, vit, a szavazás a vita után lesz ma délelőtt. E naprendi pontot most zárjuk, a következő pedig Szaudarábia körében Raiz Badavi ügye. Megadom a szót először Loch Piller asszonynak egy percben ismertesse a témát. Köszönöm. Rai Padavi nyílt eh, megkínzását az, többször elhalasztották egészségügyi okoknál fogva. Ez főleg egy dolgot mutat, az, hogy az 50 eh, ostorcsapás elképesztő büntetés, és ezt követi a további majd. A világszerte érzékelhető szolidaritást Badabi mellett nem szabad gyengíteni, tovább kell folytatni, követelnünk kell, hogy bocsássák szabadon Badavit mindenféle feltétel nélkül. Nem egyedi eset az övé. Emberjogi aktivisták Szaudarábiában tömegesen vannak börtönben, szisztematikusan elnyomják a szólásszabadságot. Az elmúlt évben Valid Al-Badu 15 év büntetésre ítélték, ő Badavi ügyvédje. Az Európai Unió listát hozzon, kell, hogy létrehozzon minden emberi aktivista börtönben ö, levő börtönben tartásáról, és erről szisztematikusan tárgyalni kell a szaudi hatóságokkal. Mekker un minut. Mark de Westmaker egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szaudarábia egy olyan ország, amely diplomáciai területen próbálja bizonyítani magát. 2016-ig az ENSZ emberjogi tanácsában vannak, és megpróbálnak fellépni a globális terrorizmus ellen. Szaudarábia sokat nyerhet akkor, hogyha egyértelműen elfordul az iszlám állam gyakorlatától, viszont nagyon sok muzulmánnak tetszik mindaz az extrémizmus, ami egyre nagyobb visszhangot kap a médiában. Úgy gondolom, hogy a két szent mecset újraépítése is egy újfajta dinamikát adhat ennek a vitának az olaj dollárok mellett egy súlyos rendszer bújik meg, még mindig vannak viták a más vallásokkal, a embereket lefejezik nyilvánosan. Raif Badawi egy áldozat itt, aki nem egy olyan ország szempontjából, amely nem szinten modernek vallja magát, viszont igazából egy, vissza, egy középkori ország remélem, hogy Európa egyetemű teszi Szaudarábia számára azt, hogy be az ESZ-ben másképp kell fellépnie. Rún minucsi 30 de sekund. Szkáke képviselő másfél percben következő. Köszönöm, elnök úr, tisztelt képviselő. Ravi Vadabi, liberális blogger, orvosilag alkalmatlanak áll, bizonyult az ezer rostosapás kiállására. Hát ez nem kell orvos, meg orvosi ö, ö, vizsgálat ahhoz, hogy megalapítsuk barbári ez a fajta büntetés ellenmond az ENSZ egyezménynek, amelyet a szódi hatóságok is aláírtak annak idején. Szélesebb körű emberjogi sértések körében Szaudarábiában, amely minden állampolgára hatással van, de különösen a nőkre, meg az ellenzékiekre, az ENSZ emberjogi tanácsban Szaudarábia tagsága tréfa gúnyt űz ebből a szervezetből. Az emberi jogsértések ellen fel kell emelnünk a hangjunkat Szaudarábiában, és arra ö, sarkalok minden néppárti képviselőtársamat, hogy csatlakozzon ahhoz az állásfoglalási intványhoz, amelyet a többi frakció terjesztett be a Ravi Badavi jogainak ez a súlyos megsértése mindenképpen el kell ítéltessék, eljött az ideje annak, hogy elgondolkozzunk Szaudarábiával való kapcsolatrendszerünkön nem hiteles szereplő és ö, szövetséges az iszlám elleni harcban Szaudarábia, ha nem csak exportálta évtizedek át ezeket az ideológiákat, amelyek most lángra kaptak, hanem brutális erőszakot alkalmaz mindennapi eszközként saját állampolgárai ellen. Olyan eszközöket, amelyeket súlyosan ítélünk az iszlám állam esetében, el kell esetében is. Korrao. Köszönjük, most pedig Korao úr kap szót. Egy perc. Köszönöm, elnök úr. Raif Badawi blogger és szaudi eh, liberális nem kaphat további korbácsütéseket. E, ebben egyetértünk, és ezért is hívjuk fel a szaudi hatóságok figyelmét, hogy, illetve követeljük tőlük, hogy függesszék fel ezt a büntetést, és engedjék szabadon. Ezen túl e, azért azt is át kell gondolnunk, hogy milyen kapcsolataink vannak e, az olajtermelő Szaudarábiával, mert azt látjuk, hogy a nemzetközi jogot és az emberi jogokat igen gyakran megsértik ebben az országban. E, egyrészt e, ugye a nyugat szövetségeséről van szó, e, és emiatt igen álszent módon viselkedünk, például terrorizmus elleni fellépés kérdésében. Hogyan tudunk az, az iszlám állam ellen fellépni, miközben barátnak tartunk egy olyan országot, ahol testi büntetés van, és büntetik a vallás gyalázást is? señor presidente nuestra condena más absoluta. köszönöm elnök úr nagyon határozottan kell eltélnünk Raif Badawi büntetését ezer korbácsütésre ítélték, mert egy szatirikus bejegyzést tett az interneten. A nőjogok és Badawi úr ügye mellett is vannak még problémák Szaudarábiában. Angela Merkel kancellár a görög hatósággal szemben nagyon erkölcsösen tud fellépni, ugyanakkor néma marad csak úgy, mint eh, David Cameron, aki a szaudi király eh, halála kapcsán kifejezte e, szomorúságát, csak úgy, mint Barack Obama. Tehát eléggé kettős mércével mér a nyugat és az Európai Unió e, e, alapvetően támogatja ezeknek a rezsimeknek az álszentségét, ezek a legdurvább értelmezését élik meg az iszlámnak. Danke. Wittenhölzer képviselő másodpercben. Köszönöm azok a bírók, akik elítélték Badavit tíz év börtönre és ezer ostrocsapásra, nem tudták, hogy mit váltanak majd ki ezzel. Egyike volt annak a sok ítéletnek, amely megszületett a kritikus véleményt formáló szaudai állampolgárok ellen. Ám most világszerte elterjedt a híre annak, hogy ilyen rettenetes barbár eszközöket alkalmaz az igazságszolgáltatás. Szaudrájában most napi renden vannak a, a, a korvácsolások. Egy, a terrorista szervezetek esetében ugyanezeket a bűncselekményeket nagyon jogosan elítéljük. Kollégák, nem lehet kettős mércével mérni egy olyan állam esetében sem, amely gazdasági szempontból nagyon fontos partnerünk, és amelyel bizonyos biztonságpolitikai érdekek is összefűznek, nem alkalmazhat olyan eszközöket, amelyek élesen ellentmondanak az emberi jogokkal. A térség stabilitását nem segíti, hogyha szemet húnyunk ezen esetek felett. Csak a demokratikus viszonyok megerősítésével és a ö, megfelelő jogi rendszer alkalmazásával lehet megteremteni a térség stabilitását. Blue card de Kék kártyát kapott Weigel úrtól, ezt elfogadja? Spoštovani kolega, eh, v svojem izvajanju... Kedves eh, kollega, ön beszélt arról, hogy eh, milyen nehézsége van az Európai Uniónak és az Európai Parlamentnek az Európai Unió teljes megközelítésével az emberi jogok kapcsán. Nagyon sok olyan ország van, ahol megsérték ezeket a jogokat Izraelben, Marokkóban és más országokban és Ezeket baráti országoknak, partneri országoknak tekintjük, számos megalapodásunk van velük. Nem gondolja-e azt, hogy itt az ideje annak, hogy itt az Európai Parlamentben egyértelműen beszélünk arról, hogy hogyan műszerünk az emberi jogokhoz, és hogyan kell ezt megmutatni a jövőben, főként az ilyenfajta országokkal szemben. Válasz. Úgy gondolom, hogy igaza van abban, hogy az emberi jogok önmagukban egy toposzt jelentenek, és nem lehet más dolgokkal ezeket összekötni, és nem lehet az, hogy egy esetben a problémát kiemeljük, más esetben pedig nem. Az emberi jogok a politikai érdekek felett állnak, és ezekről így is kell beszélni. Preda, un minut. Préde úr egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt azt kéri a szodrebbi hatóságoktól, hogy törölje a korbács büntetést Badavi úrral szemben, és más büntetést vezessen be helyett. Nem lehet így büntetni a szólásszabadságot. A Azért nem támogatjuk a többi frakció által nyitott állásfoglalás indítványt, mert a közös állásfoglalás nem egyenlő mércével mér, illetve ugyanazon bekezdésben említi Szaudarábiát, mint az iszlám államot. Ez hiba. Nem lehet a kettőt eh, egyformának tekinteni. Holnap utazik Riadba delegációnk, az iszlám államban meg nem utaznak ugye kollégáink. Ö, azt is sajnáltal látom, hogy két néppárti javaslat sürgőségi ügyekben, egyik Nadia Szavcsenko ügye, a másik a krimmi tatárok ügye, amelyeket Moszkva üldöz. Nos, ezt a két esetet nem engedték megtárgyalni, irrelevánsnak kitélték őket. Köszönöm, Kelám úr. Köszönöm, elnök úr. Raif Badavi ügye komoly figyelmet érdemel. Mindenkit e- e- súlyos börtönbüntetés, az emberi, jogi, az emberi jogok alkalmazásáért visz Riaszon. És az, hogy ezer korbácsapást ítélik, a halálos ítélettel egyenlő gyakorlatilag. Szaudarábia ratifikálta azt az ENSZ egyezményt, amely tiltja a kínzást és a testi büntetést. Nagyon remélem, hogy ez a vita meggyőző és súlyos üzenetet címez meg a szódi hatóságoknak, törlik a korbás büntetést, és felülvizsgálják vadavélemi vádakat, és emberi bánásmódot biztosítanak neki addig is. Ugyanakkor látnunk kell, hogy Szadereben megindult az igazságügy reformja. Arra bátorítom az új királyt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az egyéni állampolgárok érdekei és biztonsága, szabadsága érvényesülhessen. Richard Howitt, egy perc. Köszönöm. A korbácsolás az kínzás, a kínzás pedig eh, megsértése az emberi jogoknak. A, a, a szólásszabadság korlátozása szintén emberi jogi jogsértés. Minden egyes korbács ütés emberi jogi jogsértés. Olyan jogsértés, olyan abuzus, amelynek a fájdalmát nekünk is éreznünk kell, nekünk is cselekednünk kell. Eh, Raif felesége mondta, hogy annyira szenved ez az ember, hogy beszélni sem tud, csak eh, eh, nyög. Arról ki, kegyelmet kért, és azt, hogy elutazhasson az országból és csatlakozhasson a családjához. Ezt kérte a feleség, hogy mi is ezt tegyük meg, ezt meg is tesszük. Amikor Szaudarábia arról beszél, hogy fellép a terrorizmus ellen, ne felejtsük el, hogy Raifot is terroristának hívják. Hogyha Európa együttműködése Szaudarábiával ér még valamit, akkor azt használjuk fel, hogy bocsássák szabadon, arra használjuk fel, hogy bocsássák szabadon Raifot. Minut. Köszönöm, Henkel képviselő egy percben kapszul. Hölgyeim és Uraim, elnök úr, utaltak arra, hogy Badavi esete Szaudarábiára nézve is egy tipikus eset. Én az NSZ International-ben több évig tag voltam. Én azt kell mondjam, hogy az iszlámra jellemző eset ez. Az iszlámot újra és újra különválasztjuk az iszlámizmustól. Ez olyan, mint a szocialistákat megkülönböztetnénk a szocializmustól, vagy a tőkét a tőkésektől elég nehéz ezt megtenni. Azt mondhatom, hogy az az 55 iszlám állam, amely, amely működik, folyamatosan megsérti az emberi jogokat, a nőket például másképpen sújtják, mint a férfiakat. A legtöbb áldozat maga is muzulmán, ezért helyén való az, hogy minden iszlám államban foglalkozunk ebben a parlamentben az emberjog sértésekkel. Hölszer úrnak teljesen igaza van, nem lehet kettős mércével mérni, itt sem. Domnul Döpré, un minut. Döpré úr kap szót, egy perc. Köszönöm, kedves elnök úr, kedves kollégák! elviselhetetlen ez a kegyetlen bánásmód, amit Badawi úrnak el kell szenvednie. Ugyanakkor nem elszigetelt esetről van szó, e, hanem ez a represszív rendszer e, szimbóluma eltűrhetetlen, de ez egy rendszer. Ez egy rendszer, ami egyébként jogszerű, úgy építették fel és úgy működtetik, hogy e, az egy, egy olyan ország építette fel és működteti, amelyet szövetségesnek tartunk. Minden egyes kormány, korbács csapás az, az iszlám megsértéséért lett kiróva, miközben ő egy demokratikus vitát akart csak előmozdítani az interneten. Elfogadhatatlan, hogy ez a büntetés elfogadhatatlan számunkra maga a büntetés, mint, mint büntetés nem, és nagyon is hasonlít mindahhoz, amit az iszlám állam gyakorol. Un minut. Smith kollega egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák, emlékezni kell arra, hogy a kötelezettségünk a kötelezettségek esetében én elmondhatom, hogy én Szaudarábia barátja vagyok, Riádban nőttem fel, sok kedves emlékem fűződik ehhez, és pontosan ez a barátság, ez az érték, amely bennünket arra kötelez, hogy felszólaljunk az emberi jogok elterjedt és egyértelmű megsértése ellen. A blogger esete ugye valóban emblematikus, és pontosan itt van a, a lényeg, a Szauda arábiaiak egyetemen öt választották, azt választották, hogy így bánnak velem. De vannak mások is, és ez az állásolás mindannyiukról szól. A tagállamokhoz szól, fordulva azt kérem, nem csak a saját tagállamomtól, az Egyesült Királyságtól, hogy kevesebbet beszéljünk a fegyverekről, többet inkább a saját értékeinkről. Castaldo képviselő egy perc. Grazie, Presidente. Dieci anni di reclusione, mille... Köszönöm szépen, elnök úr. Tíz éves bebörtönzés és ezer korbácsütés egy politikai tevékenységet. 15 évet kapott egy ügyvéd, aki emberi aktivista volt. Milyen fajta büntetőrendszer az, ahol 50 korbács ütést e, után súlyos sérülések jönnek létre, hát nincs ennek semmilyen ö, jogosultsága. Hogyha Szaudarábia partnerünk, akkor szabadon kell engednie mindenkit, akit jogtalanul fogva tartanak. A jogrendszert meg kell úgy reformálniuk, hogy mindaz, amit az Európai Parlament tesz, nem legyen csak retorikus. Az elveinket eh, nem lehet olajra váltani. Minden korbácsütés, amit kiosztanak, az egy korbácsütés a mi eh, lelkiismeretünkre, illetve egész Európa lelkiismeretére. Raifnak tartozunk ezzel, és más Raifoknak is tartozunk ezzel, akik ugyanébe vannak börtönözve Szaudarábiában. Ki kell mindent használni, hogy ezt megadályozzuk. Fruzulika úrtól egy kék kártyát kap. Uh, is he going to accept? Elfogadja? Elfogadja a kék kártyát? Köszönöm. Castaldo úr, voltak éppen, ami Párizsban történt az után a terrorista támadásra gondolok Párizsban, a Charlie Hebdo ellen. A, a szaudi, Franciaországban szaudá, ö, delegált ö, nagykövet elment arra a tüntetésre, amely az antiterrorista üzenetet fogalmazta meg, és tüntettek Charlie Hebdo mellett. Mindeközben, ami Szaudarában történik, hagyja kiadnának egy ilyen lapot, mint a Charlie Hebdo, akkor valószínűleg halál, halálra ítélnék ezek szerzőit, vagy több ezer korbácsütésre, Isten gyalázásért, Isten káromlásért. Elindult. Jössi Charlie ö, ö, ö, mozgalom indult el. Mondhatnánk ezt is, hogy Jössi Badawi. Én is. Badawi sono assolutamente d'accordo con lei. Non dobbiamo... Teljesen egyetértek önnel, kollega kollégák, nem tudjuk, nem, nem engedhetjük meg ezeket az álszent különbség tevéseket. Hogyha terrorizmus ellen akarunk fellépni, akkor a barbárság minden formájától el kell határolnunk magunkat teljesen egyetértek, tehát én is Raif vagyok minden nap. Un minut. Köszönöm. Köszönöm Kelly úr egy percben. Nagyon súlyos és szomorú eset ez. Egyrészt azért, mert jó kapcsolataink vannak a Szódrábé királysággal, és nagyon sokat értünk el e szövetséges révén. A másik oldalon viszont a, látnunk kell azt, hogy elhallgathatják a szabadság hangjait ebben az országban, és ezt nyíltan ki kell mondunk a közvélemény előtt, nem lehet ezt a szőnyeg alá söpörni. Egyfajta játszma folyik ezzel kapcsolatban, Nekünk viszont az a feladatunk, hogy minden eszközzel nyomást gyakoroljunk a Szaudarábi királyságra, annak érdekében, hogy véget vessenek ennek a barbár gyakorlatnak, amelyet most folytatnak, és szabadon kell bocsájtani azonnal Raif Badawit. Köszönöm Valenciano a szó. Köszönöm elnök úr. Szaudarábia partner ország. Raif Badawi pedig egy blogger, aki tíz év börtönítéltek, ezer korbácsapásra, ami a kínhalál egyenlő. A nemzetközi szervezetek mozgósították hangjukat, hallatták a szabadon bocsáta érdekében. A mi parlamentünk meg képtelen egy, egy világos üzenetet megfogalmazni, mert a néppárt nem akarja aláírni a közös állásfoglalást. Ez mint a, mint a, olyan, mint a sót dörzsölnek Badavi sebeibe. A nagykövetek kormányok, miniszterek, diplomaták, üzletemberek, akik utazgatnak Szaudarábiába, ők kéne, hogy megállnak egy pillanatra, és végig gondolják Raif Badawi sorsát. A geostratégiai és gazdasági érdekek érvényesítő közben lehet, hogy gondolhatnánk egy pillanatra az emberi jogokra is, meg Badawi szabadon bocsátására. Ezért meg kell tennünk mindent, mert különben az Európai Unió hiteltelenné válik. Köszönöm szépen, rátérünk a spontán felszólalásokra, van egy kis késésünk, ezért azt kérem, hogy csak két kollégát hallgassunk meg, hogy tényleg betartsuk az időnket. Ennek megfelelően Tarabella urat kérem meg, hogy egy percben szóljon hozzá. Köszönöm, elnök úr, biztos úr. Ez a eh, vita jó kérdés, a jó alkalom arra, hogy az igazi kérdéseket tegyük fel. Normálisnak találjuk-e, hogy eh, ezzel soha nem foglalkozunk ezzel az országgal a sürgősségi esetekben, miközben lenne rá okunk. Először is a blogger Raif Badawi eh, tíz éves börtönbüntetése, ezer korbácsütéses büntetése ad nekünk most lehetőséget, miközben ő csak a munkáját végezte. Lagarde asszonyt is eh, idézném, aki sírta a királynő temetésén, és azt mondta, hogy eh, eh, sokat tett a nőkért, miközben nyilván elmorzsolnak egy könycsepet a király négy felesége is, illetve a lefejezett burmai nő hozzátartozói, vagy annak a két nőnek a hozzátartozói, akiket mindössze azért tartanak börtönbe, mert vezetni merészeltek. Nem lehetünk egyszerre sárluli, amikor ránk irányul a kamera, akkor, amikor egyébként zsöszűi petrodollár vagyunk, akkor, amikor az emberi jogokról van szó. Lunacek asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Örülök annak, hogy hat frakció széles körül nem támogatja azt, hogy azonnal és feltétel nélkül engedjék szabadon a bloggert tíz éves borton büntetés a szabad nyilvánításért, egy barbár büntetés, amit nem lehet elfogadni. Nagyon csodálkozom azon, hogy az EPP ezen széleskörű konszenzus mellett miért nem vett ebbe részt? Vajon miért? Tényleg a gazdasági kapcsolatok, az olaj fontosabb számukra, mint a barbár emberi jogi jogsértések leküzdése? Ez a hiánya a szolidásnak megdöbbentő, és örülök, hogy az Európai Néppárt nélkül is sikerült többséget elérnünk, akik most nem állnak az oldalunkon. El kell ítélni a korbácsítéseket, és követelni kell a blogger azonnali szabadon bocsátását. De mindig arra várunk, hogy a Bécsi Abdullah Központ követelje eh, Raif szabadon bocsátását, Free Raif Badawi Now. Rockper domnó komisár Stylianidis. Köszönöm szépen. Biztos úr, most megérőnél a szó. Köszönöm, elnök úr. Kedves képviselők, szeretném megköszönni azt a figyelmet, amelyet a ház az emberi jogok egyetemlessége mellett kinyilvánított. Szaudarábia fontos partner az Európai Uniónak, és nagy befolyású politikai, gazdasági, kulturális és vallási szereplő a közel-keleten és az iszlám világban. Ahogy Európában mindenkit, bennünket is aggaszt az a büntetés, amelyet kiróttak Rai Padavira. Tavaly szeptemberben a szaudi bíróság ítélete is aggaszt bennünket, valamint a január 9-én végrehajtott korbács büntetés. Közelről figyelemmel kísérjük a fejleményeket, melyek ügyével kapcsolatosak, csak úgy, mint az általános emberjogi helyzetet a szaudarábiai királyságban. Nincs kétség a felől, hogy Badavi úr fogvatartásának körülményei, a rákírott büntetés, a büntetés természete súlyos aggályt okoz az Európai Unióban, és ezen túl a büntetés úgy tűnik mértéktelenül aránytalan, a, az EU főképviselő Margarini asszony január 9-i szóvívói jelentése felhív elvi álláspontunkra ebben az ügyben. Ez egyik azon kezdeményezések közül, sok kezdeményezés közül, amelyet az EU szinten, amit az Európai Unió szinten meghoztunk, a külügyi szolgálat folyamatosan figyelemmel kíséri Badavi ügyét, az a Riadi EU delegáció révén is, szorosan koordinálva az EU tagállamokkal több formális és informális kezdeményezést ö, hoztunk tető alá a szaudi hatóságokkal, fővárosokban és ott helyben is. Az első, január 9-i első 50 korbácsütés után a, több, a korbácsolást felfüggesztették egészségügyi oknál fogva, ez mindenképpen pozitív fejlemény, és reményjük, hogy a büntetés további végrehajtását határozatlan időre felfüggesztik. Nyilvánvaló az is, hogy folyamatosan felhívjuk szaudi partnereinket arra, hogy függesszék fel a büntetést, illetve vizsgálják felül a bírósági ítéletet, és úgy tűnik van erre esély, hogy egy nem a közeljövőben felleviteli bíróság elé terjesztik újra az ügyet. Nyílt és őszinte párbeszédet folytatunk és kívánunk folytatni szaudi partnereinkkel, megragadva azt a lehetőséget, amelyet a jelenleg folyó bírósági reform folyamat kínál ebben az országban. A testi és megalázó büntetések eltörlése, és a szólásszabadság szélesebb körű ügye továbbra is lényegi elemét képezi a Szaudi-Arábiával folytatott párbeszédünknek, és hadd biztosítsam önöket még egyszer afelől, hogy szorosan továbbra is figyelemmel kísérjük Badavi úr ügyét, és az Európai Unió aggájait folyamatosan megjelenítjük a megfelelő csatornákon hangoztatva azokat. Köszönöm szépen.